tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most egy szóbeli módosító, Intfeld asszony részéről, tehát itt a B-ről beszélünk. Intfeld asszony, parancsoljon. Megvan. Azt javasoljuk, hogy töröljük ezt a preambulum bekezdést, hiszen egy jelentésre utal, és tegnap ez már nyilvánossá vált, tehát feleslegessé vált véleményünk szerint. Van kifogás a szóbeli módosító ellen? Tehát akkor most a szóbeli módosítóról szavazunk. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A név szerinti szavazás következik az egész jelentéshez. Megnyitom. Zárom. Tehát 581 szavazattal elfogadtuk. Akkor áttérünk a következő napirendi pontra. Ez az Európai Unió kezdeményezésre a beporzókról. A kettes módosító kitámogatja? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A tízes módosító? Név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk, de ellenőrizzük a 12-es módosítót, hogyha óhajtják. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy teljesen egyértelmű jelet kérek majd a kezükkel. Akkor áttérünk a 11-es bekezdéshez két részben, első rész mellett. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 17-es eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 19 után a hármas név szerint, hármas módosító megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a 11-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A négyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Így az eredeti szöveg okafogyott, és akkor átérünk az ötös módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Áttérünk a hatos módosítóra, név szerint szavazunk. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Akkor a 27-es, az eredeti szöveg név szerint. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. A hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43-as bekezdés, két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. A B. Preambulum bekezdés első rész. Ja, ja, már tovább jutottunk. Második rész. Tehát a B. Preambulum bekezdés első rész. Első rész. Két támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A Q preambulum bekezdés, eredeti szöveg, elnézést. Tehát 85. oldalon ügyrendi felszólalás. Tehát igazából nem mehet, nem csináljuk ezt a szavazáson, egyszerűen átsiklunk dolgokon, ez nem működik. A szavazás teljesen nyilvánvaló volt, tehát én ezt nem tartom megalapozottnak, amit mondott. Tehát, hogyha én bizonytalan lennék, akkor megismételtettem volna. Tehát a Q preambuló bekezdés mellett az első résznek. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen, kérem. A 2013-as hely, igen, igen, itt van, igen, én vagyok a 2013-on, úgy tűnik, hogy igazából ez nem tartozik ide, hogy maga döntsön arról, hogy most valamit megismétlünk, vagy nem. A házszabályban teljesen világos, hogy joguk van a képviselőknek egy újraszámlálást kérni, hogyha bizonytalanság van. Hogyha idézi az eljárási szabályzatot, akkor az is benne van, hogy az elnök dönt erről akkor az U preambulum bekezdés egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AG eredeti szöveg preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az egész anyagról szavazunk mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen! áttérünk az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tételéről, és pedig a kettes módosítóval kezdjük mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk a hetes két részben eredeti szöveg első rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellett ellene tartózkodás Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as bekezdés eredeti szöveg első rész mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es bekezdés első rész mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Itt első rész. Mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A hármas módosító mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg három részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás Elutasítva. Áttérünk a négyes módosítóra mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Eredeti szöveg első rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most van egy módosítóm Breyer úr részéről. Breyer úr, öné a szó. Igen, köszönöm. A 180 pedig 4-es szabály, szabály alapján egy orális módosítót kérek a 6-os, 7-es és 9-es módosítónkhoz, hogy egy hibát kiküszöböljünk, és igazából az anonimizálás szó használjuk, tehát más szavakat használjuk, tehát az or pseudonymize helyett anonimizált írjuk. Ez a, a hatosban kettőször előfordul, és a hetesben és a kilencben pedig egyszer-egyszer fordul elő. És véleményem szerint szükséges, hogy megőrizzük a gyógyászaton belül a bizalmat, és azt, amit a bizottság eredetileg javasolt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van ez ellen valakinek valamilyen kifogása? Nincs meg a megfelelő szám. Ja, wir haben... Igen. Akkor megvan a szükséges szám. Tehát ezeket nem engedélyezem, engedélyezhetem, Kolléga úr. Mr. President, in this case... Elnök úr, Ebben az esetben a 180-as cikk 5. bekezdése értelmében a frakcióm nevében vissza szeretném vonni a 6-os, 7-es és 9-es módosítóinkat. Visszavonták a módosítókat, akkor kezdjük a szavazást a 23-as bekezdés 8-as módosítójával mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 24-es bekezdés kettő részben, előső mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös, eredeti szöveg, kettő részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás Elutasítva. Ellenőrizzük, jó ellenőrizzük. Hm, nagyon szoros volt azért, mert az egész baloldal nem emelte föl rendesen a kezét. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a 41-es bekezdésre, két részben első rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Az egyes módosító mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Az egész szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek, akik nem óhajtanak szavazatmagyarázatot tartani, gyorsan hagyják el a termet hogy minél hamarabb elkezdhessük a szavazatok magyarázatát. liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Szeretném elkezdeni a szavazat magyarázatokat. És az indokolások közül kezdjük az LMBTI közösség tagjaival szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd. Benyó asszony két elsőként szólt. Mes chers collègues, Kedves kollégák! Az embergyűlölő tettek egyre gyakoribbak társadalmainkban, és naponta sértegetnek embereket szexuális orientációk miatt. Ezért ez tulajdonképpen politikánk következményei. Sajnálatos módon a migrációs politikánk is nagy kihívásokat jelentettek. A homoszexualitás több szubszaharai országban halálbüntetéssel sújtják. 2015 óta derült ki az, amit már sokan tudtunk, vagyis homofóbia és vallási jellegek. Amikor a baloldali ideológusok megjelennek itt, gyakorlatilag csak politikai, vallási ideológiát kölcsönöznek ennek a tettnek. Ami megváltozott azóta, hogy egyszerűen ellenőrizhetetlen hullámban migrálnak az emberek olyan helyekről, ahol elnyomják őket. Kérdezem tehát, a bizottság sajnos nem halljuk se a hozzászólót, se az elnököt. Annyira sok lesz az indokolás, hogy mindenképpen kérek mindenkit, hogy tartsák be a felszólalási időket. Kell erről úr a következő. I am saddened by the actions of certain member state governments when it... Szomorú vagyok egyes tagállami kormányok miatt, amikor az LGBTI állampolgárokat kezelik, és emellett szavazok. A történelm is rámutatott arra, hogy mi történt velük. Az LGBTI kifejezés sem egyértelmű, mert nekik is ugyanolyan szabadságok, jogokra van szükségük és joguk, mint a többieknek. Az Európai Uniós tagságnak megfelelően kell eljárni. 2015-ben, amikor az írek nyilvános szavazás keretén belül a polgári házassági jogokat ki akarták terjeszteni az LGBTI tagokra is. Szégyenletes, tehát, hogy Európai Unión belül még mindig vannak azok, akik az egyenjogúság ellen állnak. Köszönöm. Van pár képviselő, Elnök úr, kedves kollégák! Júniusban a Gazetta Polska az egyik legfontosabb újság Lengyelországban, és amelyet támogat a kormány, az LGBT vonatkozásában osztogattak vinyettákat. A reakciósok így próbáltak egyenjogúságot teremteni de Lengyelország nincs egyedül, egész keresztes járat van az LGBT tagok ellen. Nem szabad elfelejteni azt az embergyűlöletet, amely a gyűlölet akciók csak szaporodnak az agresszív fellépés, a halálos kimenetelű esetek. A nők jogait, a kül, a külföldiek jogait, a migránsok jogait, a gazdasági és kulturális ö, ö, síkon való támadások gyakorlatilag mindig is támadásnak minősülnek. Lengyelországban meg kell erősítenem, ez történt az LGBT jogokkal. Köszönöm szépen, Sejra Ricsi asszony következik. Köszönöm, tisztelt elnök. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A lengyel LGBTI közösség tagjai ezt mondták. Most anti uh, homokosnak lenni uh, cool. Uh, nem érjezzük magunkat itt biztonságban. Ami az LGBTI ideológiát illeti, nem feltétlenül a migránsokkal foglalkoznak. Már nincs itt a kollégám, aki az anti-szubszaharai fóbiáról szólt, mert ez az a gyűlölet, megoldás, hogy valaki más csoportot szemelünk ki, és fellépünk ellenük. A regionális parlament egyik képviselője, aki az LGBT mentes zónákról beszélt, azt mondta, ez az egész dolog nem normális. Úgy gondoljuk, hogy beteg kisebbségről van szó, akik rá akarják erőltetni magukat a társadalom egészségeseire. Azt mondták nekünk, hogy a lengyelek elfogadják a homofóbiát, pedig nem így van. Rosa D'Amato. Köszönöm. Elnök úr, ami Lengyelországban az LGBT közösség vonatkozásában azt mutatja, hogy meg tudják indokolni mindenféle szinten az erőszakos fellépést. Pedig alapvető jogok azok, amiket az Európai Parlament is meg akar védeni, de a bizottságnak és a tanácsnak is el kellene ítélni mindezt. Ezért támogatom ezt az állásfoglalást, hogy azt az irányelvet támogassa, amely nem diszkriminatív és az erőszak ellen lép fel. Nagyon fontos az előítélettel való fel, szemben való fellépés, ami a szexuális orientációt illeti. Az LGBTI jogok alapjogok és ezért az Európai Uniónak és a tagállamoknak tiszteletbe kell tartani ezeknek szó szerint az alapszerződéseknek megfelelően. Pedig nagyon sokankat még mindig fenyeget a veszély, mert a jogaikat nem védik, de vannak, akik igen, ezt ne felejtsék el. Děkuji kolegyně a kolegové. Já mám pochopení samozřejmě pro práva. Természetesen megértem, hogy a fogyatékosoknak és a kisebbségeknek megvannak a jogaik. Tehát mindenkinek garantálni kell a jogokat, és nyilván elutasítom az LMBTI személyek diszkriminációját. Hiszen a diszkrimináció aláássa az alkotmányos elveket és az Európai Unió elveit is és a lengyel alkotmánynak is ellentmond a diszkrimináció. Hogy bizonyos zónákat LMBTI mentesnek nevezzenek, gyűlölethez vezethet és homofóbiához. Ezzel nem értetek egyet. Másrészt pedig Lengyelország dolga ez, hogy eldöntse. És biztos vagyok benne, hogy a lengyel polgárok igenis fel fogják emelni a szavukat a gyűlöletkeltés ellen. Köszönöm. Daniel Hennen. Köszönöm. alnök úr. Ismét van egy állásfoglalás, hogy jaj, miről is van szó? Tehát, hogy közös európai politika van szükség mondjuk az anyasági segély tekintetében, és igazából ezt furcsának tartom, hogy a polgárok a szexuális preferencia alapján különbséget tesznek ember és ember között. Tehát igazából miről szól ez az egész kezdeményezés? Ez arról szól, hogy visszaélnek itt a hatalmukkal. Semmi köze az európai szerződéseknek, semmi köze Brüsszelnek ehhez a dologhoz. És itt csak azt látjuk, hogy túllépik a hatalmukat, túllépik a kompetenciájukat. Itt nem a homofóbiáról van szó. Itt arról van szó, hogy olyan dologgal foglalkoznak, amihez nincs joguk. Legyen mindenkinek joga az emberi méltósághoz, de én ugyanúgy hiszek a demokratikus folyamatokba és a választásokba is. Köszönöm. Dzsambacki képviselő. Köszönöm. Kedves kolléganők, kollégák természetesen látjuk, hogy itt LMBT propagandát folytatnak. Az Európai Unióban már megszoktuk ezt. Lengyelországban úgy döntöttek, hogy a család az férfi és nő és gyerekek közössége, és nem akarnak a propagandával foglalkozni. Az Európai Uniónak szerintem van egy elég egyéb problémája, és Szerintem ez látszat probléma. Nem, erről, nem ez a lényeg. Az LMBTI emberek tekintetében különféle stratégiák vannak, például a gyerekek tekintetében, és a Strasburgi Bíróság már döntött is ilyen ügyekben. Vége azoknak az időknek, ahol diktátorok döntöttek, karácsony előtt szerintem ez egy rossz téma. Köszönöm, Ari Palmer. Az LMBTI téma a mostani témánk, és a homofóbiával foglalkozik, és sajnos Van ilyen, van homofóbia, de nagyon fontos szerepe járul az intézményeknek, intézményekre abban a tekintetben, hogy foglalkoznak a homofóbiával. Nagyon sok területen, a közéletben, a futballpályán is megtaláljuk ezt. Én Angliában foglalkozom ezzel a témával, és a brit Társaságnak is tagja vagyok, és a lóverseny tekintetében is megjelenik ez. A sport néha az a terület, ahol a homofóbia jelentkezik. És az a hely, ahol megnyerhetjük a versenyt az egyenlőség mellett, és hogy kiküszöbölhetjük a homofób ideológiát. Köszönöm. Jó. Frau Fox. Fox asszony tartózkodtam, mert a gyűlöletbeszédet bűncselekménye nyilvánítja. Ez eléggé problémás, mert ki dönti el, hogy mi a gyűlöletbeszéd. Az Egyesült Királyságban például vannak nagyon sokan, a leszbikusok, a feministák, akik nem feleltek meg az új aktivistáknak, akik megtagadták a női testüket és az autonómiát. Aztán más nemzetállamok és demokratikus döntéseik sem föltétlenül felelnek meg, megfelelően ennek. A bürokratikus rákényszerítés nem politikai győzelem. Nem igazán lehet meggyőzni az embereket, hogyha csak egyáltalán valamilyen jogszabálytervezeteket elfogadunk. Köszönöm, elnök úr. Ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak, amely elítéli Lengyelországot, mert úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nem kellene beleavatkozni tagállamainak belső politikai életébe. Úgy gondolom diszkriminatív, ahogy az Európai Parlament Lengyelországhoz áll. Már megbélyegezte a szexuális oktatást is, most pedig azokat a vinyettákat ítéli el, amelyet egyes közösségek osztogatnak. Nyilván minden diszkriminációt elítélek, amely szexuális orientációra irányul. Azonban úgy gondolom, itt másról van szó. A az ilyen jellegű ideológia kritikájáról. Minden esetre tisztázni kell még valamit, és ha ez így van, akkor tisztelettel kell Lengyelországnak a kérdést feltenni, nem pedig ilyen brutális állásfoglalási indítványjal. Köszönöm. Köszönöm. López Aguilar parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Ez az állásfoglalás indítvány jóváhagyást nyert, mégpedig nagy többséggel a gyűlöletbeszéd ellen az LGBTI közössége vonatkozóan. Nyilván tiltott az ilyen jellegű diszkrimináció, Úgyhogy el kell mondanunk, hogy itt, ebben a teremben, végighallgatva azokat, akik azt mondják, hogy a szexuális orientáció ideológia, nem, ez egyáltalán nem az. Szabadság, hogy szerethessünk valakit mindenféle diszkrimináció ellen, és ez megfelel az alapjogoknak itt az EU-ban. Hogyha valami mást mondunk erre, ez szemben áll ezeknél a jogokkal. Most beszélünk a különböző ünnepségekről, a fogyatékossággal élők nemzetközi napjáról, tehát van még sok-sok tennivaló. Továbbra is harcolnunk kell az diszkrimináció ellen, a munkahelyek, az egészségügy és stb. alapján, de nyilván a szexuális orientáció alapján is, ez szemben áll az Európai Uniós jogokkal. Thank you. Köszönöm szépen. Ezt a frakciókon átnyúló állásfoglalást támogattam, bármilyen formában is jelentkezik a diszkrimináció ellenük, és szolidaritásomról biztosítom az LMBT közösség minden tagját, bárhol is éljenek a Földön. Az inkluzivitás az, amire épül az egész EU, itt továbbra is erre építünk, együtt kell dolgoznunk, a mostani LMBTI közösség tagjaival szembeni kirohanásoknak nem lehet LMBTI mentes övezeteket felállítani bármely országról is legyen szó, vagy a világ bármely helyéről. Javítani kell az oktatást, a, a, az erre, emberi jogokat, a méltóságot, különös tekintettel a lányokra, és mindennek meg kell jelennie már az oktatásban is. A szabad mozgást is biztosítani kell az LMBTI közösségbeli családoknak is ahogyan ez az alapvető jogok kartájában szerepel is. És ezeket nem csak meg kell védenünk, hanem ki is kell terjeszteni, például a szabadkereskedelmi megállapodásokra, mert ezt csak így lehet kivitelezni. Köszönöm. Elnök, Anderson asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én ellene szavaztam az állásfoglalási indítványnak, mert nem homofób. Hiszen az apa az anya és a gyermek családját eltagadni, ez nem homofób dolog. Mit mutatott meg a parlament ma? Hatalmas sót húzott le megint. A homoszexuálisok jogait nem azzal lehet erősíteni, hogy szimbolikus ajánlásokat, prédikációkat tartunk itt a parlamentben. A jogaikat azzal lehet erősíteni, hogy a konzekvensen megnevezzük azokat, akik a jogaikat lábbal tiporják és őket akár fel is lehet akasztani a megfelelő helyeken. Nem tagadhatjuk el, hogy importáljuk a kultúrát Európába, és sokan a homofób kirohánásaiknak egyszerűen teret engedünk. Komolyan kell venni a homoszexuálisok jogait, és küzdeni kell értük. Bruna Anika asszony kap szót. Köszönöm szépen. Természetesen elítéljük a szexuális orientáció miatti diszkriminációt, de itt a frakciónk azt látja, hogy mi hogy itt az Európai Parlamentben instrumentalizálják ezt a problémát. A lengyel téma egy másik dolog, és igazából itt egy liberális megközelítés van, ott meg nem. Igazából ez a szöveg visszaél az LMBT ideológiával, és igazából a gender elméletet használja itt fegyverként. És nagyon sokan visszajönnek ezzel a homofóbiáról szóló diskurzusban. És igazából nézzük meg, hogy a bevándorlásnak, az iszlámnak milyen hatása van a homofóbiára, előmozdítja a homofóbiát. Ott vannak a statisztikák, nézzék meg. A homoszexuálisok elleni erőszak általában ezekből az ideológiákból származik. És a demokratikusan választott lengyel kormány dolgaiba pedig innen ne beszéljünk bele. Köszönöm. Joachim Stanislav Brudzinski képviselő kapszót. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim! Belügyminiszterként az a megtiszteltetés ért, hogy a PISZ kormány tagja lehettem. Egy olyan kormány tagja voltam, amelyet ma itt támadnak. És a baloldal azt állítja, hogy a lengyel kormány diszkriminálja az LMBTI embereket. Belügyminiszterként a rendőrséggel és egyéb hatósággal karöltve mindig védtük azokat, akik úgy érezték, hogy fenyegetik őket. Attól függetlenül, hogy milyen nemi orientációjuk volt. Minden polgár megérdemli a védelmet. Természetesen beletartoznak a melegek is. És amit ma itt látunk, az az, hogy itt néhány baloldali képviselő Lengyelországból hozzájárult ahhoz, amit itt állítanak. Ez nem igaz. Hazudnak. Senkit sem diszkriminálnak Lengyelországban azért, mert az LMBT közösség tagja. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni a látogatókat, hogy egy kicsit halkabban nyilvánítsanak tetszést, ugyanis zavar. Köszönöm, és most áttérünk Martin Horwoodra a következő felsz. Köszönöm, elnök úr! Örömmel támogatom erőteljesen ezt az állásfoglalást, amit ma elfogadtunk, hogy nyilvánosan ne legyen diszkrimináció, ne legyenek gyűlöletbeszédek az LBGTI ellen. Csacsiszki úrnak el kell mondanom, hogy nagyon helyes rámutatni arra, hogy milyen esetekről van szó Lengyelországban, milyen szélsőséges események, akiket, és olyanok, akiket üldöznek csak azért, mert az LGBTI közösségnek miséztek Varsóban. Olyan üldözés ez, amely egyáltalán nem tartja tiszteletbe az Európai Uniós alapértékeket. Az LGBTI jogok, emberi jogok, ezeket tiszteletbe kell tartani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő pontra térhetünk át. Méltányos adózás a digitalizált globalizált gazdaságban. Elsőként szót kért Obri képviselő. Parancsolja. Merci beaucoup. Depuis... Köszönöm szépen. 2002 óta legalább 13 milliárd ö, ö, többlet adót kértek. A Kering óriási ö, Gucci és Saint Laurent tulajdonos 2,5 milliárd eurót fizetett pluszban. De miért kerülik el ezek a multik az adót? Azért, mert idiótának kell lenni, hogy egy olyan országban, ahol az adóelkerülésre összönöznek. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy lefelé haladunk, és az Európai Uniónak nem sikerült ellene fellépni. A tagállamoknak óriási a lehetőségük most, hogy az OECD-ben a fiskális területen reformokat vezessenek be, hogy a multik befizessék az adót jogot kell szolgáltatni a fiskális területen is, hogy ott adózanak a multik, ahol a profitot előállítják. El kell kerülni az adóparadicsomokat. Sajnos, hogyha ez nem így van, akkor az állaporai állampolgárok fizetik meg ennek az árát. Köszönöm. Polcsák képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem óvatosan fogalmazni, amikor az adózásról beszélünk, és alig-alig szavazom meg eh, az egységesítésre vonatkozó javaslatokat, mert én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet eh, kielégítő. Mégsem tá- hallgathatom el, hogy támogattuk azért eh, ezt az állásfoglalást, hiszen a hagyományos baloldal olyan dolgokat javasolt, amelyen még nem vagyunk túl. Az egységesített adóra gondolok. A gazdaság digitalizálása mindenki cselekvésre szólított fel. Hiszen ez az a terület, ahol azt látjuk, hogy adóparadicsomokba vándorol el az adóbevétel. Ezért a, támogatom, hogy a digitalizált gazdaságot egésznek tekintsük, egészként kezeljük, és ezért nem tudtuk támogatni. Lesek Miller kap szót. Köszönöm. Elnök úr, támogattam ezt az állásfoglalást, mert azt hiszem mindent meg kell tennünk a annak érdekében, hogy elérjük céljainkat. A parlament és az országok, a tagállamok azt gondolom, hogy fel kell, hogy itt lépjenek, és az elvándorlás, az adó elvándorlása szemben fel kell lépni, hiszen nagyon sokan elkerülik a, az adót, mert az EU-n kívüli harmadik országokban van a székhelyük. Nyilván nehéz az egység megteremtése, de minősítő többséggel kellene erről szavaznunk. Kelly úr. What a next? Én támogattam, hogy tárgyalásokat tartsunk itt ebben a parlamentben erről az igen komplex témáról, és sajnálatos módon nem tudtam támogatni ezt az állásfoglalást. Ez egy nagyon átfogó, komplex témakör, és OECD szinten is nehéz megtalálni az egységes megállapodást. Természetesen a méltányosabb adózási rendszerért tett erőfeszítéseket elismerem, és mindenkinek be kell fizetnie a kötelező adót. Ugyanakkor nagyon sok digitális cég nemzetköziek természetüknél fogva. Ezért az, az erőfeszítéseket a globális OECD e szinten történő megoldását támogatnunk kell. Az egységes felépés az EU-n belül úgy tűnt, minthogyha szétverte volna a versenyképességet, és még az USA-val is szembefordított bennünket. Remélhetőleg a következő 12 hónapban születik megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következő pontra térünk át, ez a jogállamiság Máltán. López Aguilar két szót elsőként. Köszönöm szépen. Ma reggel von der Leyen asszony és Michel úr jelenlétében beszéltünk a tanácsi következtetésekről, valamint a Lisszaboni szerződés életbelépésének tizedik évfordulójáról, ugyanígy az alapjogi kartáról is szó volt. Kérdés merült föl, hogy miért nem beszéltek Máltáról, vagy a magyar jogállamisági helyzetről, Lengyelország itt most napirendre került. Én azt gondolom, hogy az egyetlen módja annak, hogy a tanács elvégezze a munkát, illetve a parlament is végezze a sajátját, az az, hogy a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok keretét mindenki tiszteletben tartsa, sőt, ennek, ezeket a kereketet jóvá hagyjuk. A Libében ez megtörtént, de itt a parlament plenárisán nem azt gondolom, hogy kell egy olyan keret, ami alapján meg tudjuk állapítani, hogy az egyes tagállamok megfelelnek-e a jogállamiság követelményének, vagy sem. nem lehet a regionális alapokat nyitva tartani azok előtt, akik nem tartják be az alapvető szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Hallottam a legújabb híreket, hogy Málta adóparadicsommal szeretne válni, és az ottani politika valószínűleg még sokkal rosszabb, mint amit itt hallunk róla. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki visszalépett volna a máltai kormányzat helyében. Nemrég megpróbáltuk uh, a máltai helyzetet megnézni, és az Európai Unióban pedig eléggé gyakori a kettős mérce. És uh, mindenhol vannak jogsértések a jogállamiság ellen. Én azt javasolnám, hogy legyen egyenlő mérce mindenki számára. Poszpisű képviselő? Köszönöm a szót. Támogattam ezt az állásfoglalást, mert úgy gondolom, hogy egy újságíró meggyilkolása az európai értékek kontextusában egy tagállamon belül olyan szörnyű bűncselekmény, hogy foglalkoznunk kell vele. Mi ugyan nem vagyunk ö, olyan helyzetben, hogy beleavatkozzunk az igazságszolgáltatási folyamatokba Máltán, de mivel európai elvekről van szó, erkölcsi kötelezettségünk azt mondani, hogy igen, monitorozni fogjuk azt, hogy a politikusok, illetve az igazságszolgáltási szervek hogyan fognak nyomozni. Úgyhogy Máltán nyomozni kell, meg kell találni az elkövetőket, bíróság elé állítani és megbüntetni őket. Ezen kívül még akkor is, hogyha politikai körökből származnak, akkor is lépni kell. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Természetesen támogattam ezt az állásfoglalást. Egy demokratikus országban, amikor megölnek egy újságírót, ez sajnálatos módon rendkívül aggasztó, és ezt ezért csak támogatni lehet. De nézzük a nyolcadik bekezdést, amelyben az áll, hogy amennyiben az igazságszolgáltatás reformját nem hajtják végre, akkor a hetes cikket aktiválni lehet. Olyan helyzet alakult ki, ahol megöltek egy újságírót Máltán de nap mint nap vannak ilyen helyzetek. Franciaországban például az emberek az utcára mennek, Barcelonában is, és a rendőrség felveszi a harcot velük. És egyik ország esetében sem aktiválták a hetedik cikket. Csak az én hazámmal szemben, Lengyelországban, amikor megpróbáltuk megreformálni az igazságszolgáltatást, pedig a kommunista idők óta nem került erre sor. Nagyon szépen köszönjük, akkor most a következő témára térünk át. Keleher asszony kért szót, úr kért szót, parancsoljon. A beporzók nagyon fontos témát képviselnek, nagyon fontosnak a közvélemény szempontjából is. Jelentős szerepük van a mezőgazdaságban, a biodiverzitás megőrzésében, és így tovább erről többször is beszéltünk itt a plenáris ülésen de a polgárok maguk is nagyon fontosnak tartják őket, nekünk, jogalkotóknak ennek megfelelően kell fellépnünk. Ezen a héten Nyugat-Korkban egy új kezdeményezést indítottunk el a méhek védelme érdekében. Létrejött egy szervezet, amely támogatja a méhészeket és képzéseket biztosít azok számára, akik méhészettel kívánnak foglalkozni. Írország szerte, sőt Európa szerte és vannak hasonló kezdeményezések, nagyon fontos, hogy a jövőbeni kap megfelelő támogatást biztosítson a méhészek számára. Lehet, hogy ez csak álom, de hát nem lenne van, ö, fantasztikus, hogyha legalább minden gazdaságban lenne legalább egy kaptár. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Bele asszony a következő. Jó. Köszönöm, elnök úr, meggyőződéssel támogattam ezt a szöveget mert megkongattuk a vészharangokat az európai beporzók súlyos helyzete miatt. A kezdeményezést az Európai Bizottság által javasolt 2018-as kezdeményezést szeretnénk sokkal hatékonyabbá tenni, mert katasztrofális a beporzók helyzete. A beporzó ö, rovaroknak az állapota az egész ökoszisztémánkat, a biodiverzitást veszélyezteti. A weborzók ingyenesen végzik a munkájukat gyakorlatilag, hogyha eltűnnek, akkor az egész gazdaságunk fog összeomlani, kezdve a mezőgazdasággal. Kínából, más országokból láttuk, hogy kézzel kell beporozni a növényeket, mivel eltűntek az ezt végző rovarok. Közös felelősségünk ez, és minden megoldást támogatni kell, ami a beporzók túlélését biztosíthatja. Děkuji, dámy a pánové. Šojdrova asszony To, co jsem řekla při projednávání. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni ezt a jelentést, előadó asszony, és gratulálni szeretnék nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ilyen nagy többséggel támogatta ezt a jelentést amely konkrét javaslatokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy a beporzókat hogyan lehet, beporzó kérdését hogyan lehet megoldani. Nem csak a biológiai sokszínűségről van itt szó, hanem arról is, hogy a gazdálkodók továbbra is termelhessenek, gazdálkodhassanak. Ahogy a pollinátorok, a beporzók száma csökken, úgy csökkennek a hozamok is. A gazdálkodók nem kárt tesznek a tájékban, a földben, hanem nagyon is jó szolgálatot tesznek a táj és a természet érdekében. Sok peszticid pedig nem van szükség ezeknek az alkalmazására. Köszönöm, helyi István kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr!

ez gy van a beporzók a rovarok a méhek szempontjából is magánemberként is és döntéshozóként is ezért támogattam a javaslatot. köszönjük szépen eh, köszönöm szépen elnök úr! sokszor fogalmazok meg figyelmeztetést itt a házban az ideológiai alapú és elhamarkodott lépésekkel kapcsolatosan. Tíz évvel ezelőtt az Európai Parlament a zöld ideológia nevében támogatni kezdte a bioüzemanyagokat. Mi az eredménye? Mindenütt repcenőim máron Európában. A cseh miniszterelnök jelentősen meggazdagodott ezen az üzleten, erről tegnap este is beszéltünk itt a parlamentben van egy Roundup nevezetű növényvédőszer, illetve igen, növényvédőszer, amelyet egyre szélesebb körben használnak Európában, és amelynek következményeképpen egyre több beporzó pusztul el Európában. Én támogatom ezt a kezdeményezést, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ennek a fennálló helyzetnek az okozója többek között az Európai Parlament és Dzsambaszki képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, a méhek és a méhek jóléte különösen fontos, nem csak számomra és a hazám Bulgária számára, hanem Európa összessége számára, és ezért támogattam ezt a szövegtervezetet a szavazatommal. A növényvédőszerek betiltása kulcsfontosságú, de fontos, hogy reálisan lássuk a helyzetet. Hogyha nem tudományos bizonyítékokra és ismeretekre alapozzuk a fellépésünket, akkor célt tévesztenek majd az intézkedéseink. Vannak olyan növényvédőszerek, amelyek biztonságosak, és amelyek észszerű használata nem okoz károkat. A legutóbbi tanulmányok pedig kimutatták, hogy ezek a szerek nem ártanak a beporzóknak. Meg kell védenünk persze a méheket, de fontos, hogy a mezőgazdaság megfelelő működését is lehetővé tegyük. Poszpisil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megismételném azt, amit az előttem szólók már elmondtak. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy ez a téma nem igazán illeszkedik be az európai szakpolitikákba, de mégis egy nagyon fontos, nagyon komoly témáról van szó véleményem szerint, ezért jónak tartom, hogy az Európai Parlament foglalkozik a beporzókkal, és foglalkozik azzal, hogy milyen katasztrófa, milyen katasztrofális helyzet állhat elő a mezőgazdaságban, hogyha elpusztulnak a beporzók. Ez gazdaságilag is nagyon súlyos következményekkel járhat. Ezért támogattam ezt a jelentést, mert úgy gondolom meg kell állítanunk ezt a katasztrófát, és meg kell akadályoznunk, hogy gyengüljön az európai gazdaság. Köszönöm szépen, mondja az elnök, rátérünk a következő témánkra. Melá asszony az első, parancsoljon. Oui, monsieur le président. Elnök úr, világos, hogy a digitalizáció az egészségügyben elkerülhetetlenül valósággá fog válni. A technológiai haladás, az testünk elmélyültebb ismerete olyan szintet ért el, hogy a következő forradalom már csak digitális lehet. Több mint a GDP 10% az Európai Unióban mutatja, hogy a digitális terület alapvető fontosságúvá vált. Nem paradox mód, hogyha az információt régi módon gyűjtjük, akkor amikor a kutatás szempontjából szürk, szükség lenne rá, hogy ezt is digitalizáljuk természetesen.